Jó napot kívánok, kedves kollégák! Üdvözlöm az elnökasszonyt, von der Leyen bizottsági elnökasszonyt, és a, a soros elnökség részéről megjelent miniszterasszonyt. A napi renden a következő pont javasolt megbízatása a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai. A tanács nevében már is megadom a szót Birnyác miniszterasszonynak. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! a kilépési megállapodás hatályba lépését követően egy új tárgyalási fázis indult meg. A tárgyalásokhoz természetesen mandátumot kell adni a tárgyaló, a tárgyalási megbízottnak az unió részéről. Ezt meg kell alapozni. Ezért néhány gondolatot szeretnék megolt, megosztani önökkel, hogy minek alapján kell, hogy előkészítsük ezt a mandátumot. Először is ez egy átfogó mandátum, nagyon széles a hatásköre a tárgyalásoknak. Egy túl korai indulás az azt jelenti, hogy túl korán elfogadnánk a mandátumot. Természetesen a február 25-én az általános ügyi tanácsülésen szeretnénk ezt megtenni. Johnson miniszterelnök a döntése az, hogy 2020-on túl ne nyúljon el ez az átmeneti fázis, a tárgyalási fázis. Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan több témában kell folytatni a tárgyalásokat. Ez tárgyalási mandátum, és nem pedig a tárgyalások eredményére szóló mandátum. Nem tudjuk teljesen részletesen ezért meghatározni, nem tudjuk a végleges ajánlatunkat ugye meghatározni ezben megfelelő tárgyalási mozgásteret kell hagyni az egységesség és a rövid határidőre szeretnék visszatérni, hogyha szűkös lenne a mandátum, akkor ez a tárgyalások tekintetében azt jelenti, hogy ezt jelenteni, hogy több időre lenne szükség, és a prioritások is esetleg sérülnek. Ugyanakkor fontos, hogy minden tagállam és minden állampolgár számára méltányos legyen az eljárás és az eredmény. Az Egyesült Királyság vörös vonalait is tiszteletben kell, hogy tartsuk a szabad mozgás alapja, az állampolgárok szabad mozgásának a joga rendkívül fontos, az unió jog szabályozási keretei is fontosak, az egységes piachoz való hozzáférés, és általában a kereskedelem szempontjai fontosak. A mandátum tartalma tekintetében az egyes szektorokra vonatkozóan, amiket le kell, hogy fedjünk, a parlament pozíciójával egyetértünk, ahogy az az önök állásfoglalás tervezetében is szerepel. Ez egy tisztességes, ambiciózus, ambíciós szintet jelent a többi állammal kötött hasonló megállapodásokra vonatkozóan. Ugyanakkor az Egyesült Királyság a figyelembe véve a vörös vonalakat nem kaphat ugyanolyan előnyöket, mint egy tagállam. Horizontális témákról szeretnék még beszámolni, kormányzás és azonos bánásmód. Itt kétségtelen kell, hogy legyen, hogy az EU-nak föl kell készülnie ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodás fölajánlására jelentős piaci hozzáféréssel, de ez nem sértheti az EU vállalkozások versenyhelyzetét, a szociális, az egészségügyi és az állami szintű szabályozásokat. Ez azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód tekintetében nagyon sok szabályt kell kidolgozni magas standardok alapján. Véleményem szerint minden szorosan kapcsolódik a hatékony vitarendezési rendszerhez, a jogorvoslathoz, mert nincs értelme annak, hogy széles körben biztosítsuk az azonos bánásmódot, hogyha nincs végrehajtási lehetőség. Még két fontos megjegyzésem lenne. Először is, bár tudjuk, hogy az Egyesült Királyság kormánya a, le akarja zárni az emberek szabad mozgását, a jövőbeni kapcsolat tekintetében ezen a területen is, a mobilitás területén ambiciózusok kell, hogy legyünk. Második megjegyzésem, és ez kapcsolódik egy korábbi megjegyzésemhez, a tárgyalásokat az intézményeink, a bizottságok kell, hogy, bizottság kell, hogy végezze. Nagyon sok munkát fog ez jelenteni, de dolgoznunk kell ezen, és nyomon kell, hogy kövessük a végrehajtását a kilépési megállapodásnak. Közös érdekünk, a jövőbeni tárgyalások során, hogy jó együttműködést alakítsunk ki, jó legyen az együttműködés, ezt várjuk el a Brexit fázis során. Köszönöm szépen, Brunesz miniszterasszony. Von der Leyen elnök a szó, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Két héttel ezelőtt köszöntünk el uh, a <clears throat> brit barátainktól, és azt gondolom, hogy ez nagyon emocionális, uh, erőteljes pillanat volt itt a parlamentben. A régi szép időkre emlékeztünk, és uh, egészen speciális volt ez a pillanat. Az Egyesült Királysággal nagyon fontos kapcsolatainkat új alapokra helyezni, és a legnagyobb ambíciókkal álló, nézünk minden elé, ezek elébe. Johnson korábban Greenwichben azt mondta, korábban, hogy az Egyesült Királyság a szabadkereskedelem globális harcosa lesz ez zenefüleinknek, úgymond, hiszen egy olyan pillanatban, amikor a szabály alapú kereskedelmi rendszerek nagy kihívások elé állnak, akkor nagyon fontos, hogy a rendszer felrebb és erőteljesebbé váljon. És az európaiak mindig is ezért küzdöttek éveken keresztül egy olyan kereskedelmi rendszerért, amely nyitott egyrészt, másrészt azonban fair is mit eh, és mi a céljuk a szabadkereskedelmi megállapodásoknak? A szabadkereskedelmi megállapodások fel kell, hogy váltsák a bizonytalanságot, és erőteljes szabályokat kell, hogy jelentenek. A KKV-k számára új piacokat teremtenek. Nagyon fontos, hogy ebből az emberek profitáljanak. És ez pusztán a józanész, ami a mi kereskedelmi megállapodásaink hátterében is áll, például Kanadával és Japánnal ezek nem pusztán eh, erősítik a bilaterális eh, kapcsolatainkat, ezt is eh, megteszik, de nagyon fontos még, hogy növelik a standardokat a munkajogtól kezdve a környezetvédelmi jogokig. És ez emiatt büszkék vagyunk ezekre a megállapodásokra. A barátaink, kanadai barátaink és japán barátaink örülnek annak, hogy a globalizált gazdasági rendszereinkben a fair bánásmódot eh, erősítettük, és örülnek annak, hogy erőinket egyesíteni eh, tudjuk, hiszen a mai világban a méret nagyon fontos. 440 millió ember létezik ezen a belső piacon. Nekünk ezek az ambícióink a szabadkereskedelmi megállapodásokat illetően. És hogyha megállapodunk a politikai nyilatkozatban, akkor ez azt jelenti, hogy nulla tarifát és akadályokat szeretnénk. Ezt eddig senkinek nem kínáltuk fel. Tehát egy új kereskedelmi modellt szeretnénk kialakítani, ami a belső piachoz való hozzáférést életi egyedi feltételek, de természetesen nagyon fontos, hogy garanciát kapjunk mi is a fair versenyhelyzetre, szociális, környezetvédelmi és fogyasztói jogokat szintén érvényesíteni szükséges. Ez, ez jelenti az egységes feltételeket mindenki számára. Ha készek vagyunk a kereskedelmi modellek különböző fajtáiról eh, tárgyalni, de bármelyik modellt válasz, választjuk is, egy közös nevező létezik bennük. Ez nem csak jogokat jelent, hanem mindkét fél számára kötelezettségvállalást is. Például, hogyha a kanadai modellt vesszük, és ez az a modell, amelyre Johnson miniszterelnök utalt. utalt. Természetesen a tarifák egy részét megszünteti a szabad kereskedelmi megállapodás, de nem az összeset. És a legtöbb kvótát is megszünteti, de nem az összes termék esetében, például a kukorica és a marhahús esetében léteznek ezek a kóták, tehát nagyon fontos ezeket a standardokat tiszteletben tartani, és kicsit meglepett az, amikor azt hallottam, hogy a brit miniszterelnök az ausztrál modellről, illetve az ausztrál modellről beszélt, Az Európai Uniónak azon nincsen kereskedelmi megáll, megállapodása Ausztráliával, a WTO szabályai alapján tárgyalunk. És hogyha ez a brit választás, akkor ezt el tudjuk fogadni, de jelenleg egyenlőre a kereskedelmi megállapodás kidolgozásán fáradozunk. Én személyesen úgy érzem személyesen, hogy sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk és benne a miniszterelnök eh, beszéde lelkesítő kiinduló pont, a szociális jogok védelme, éghajlati fellépés, versenyképességi szabályok területén sok mindent ért el az Egyesült Királyság. Én ehhez gratulálok. Nem szabad ezeket a standardokat csökkenteni, nem szabad fellazítani ezeket a szabályozókat, nem szabad gyengíteni a versenyképességi szabályokat. Én kihallottam az ambíciót Boris Johnson beszédéből. A én szövetségese vagyok ebben a széndiokszid kibocsátás csökkentésében is ambíciókat vállalt, illetve annak garantálását, hogy a cégeink teljesen fair módon konkuráljanak egymással. És nagyon fontos, hogy egy olyan dinamika induljon el a versengésben, amelyből mind az Egyesült Királyság, mind Európa profitálnak. A brit barátainknak azt mondom, hogy ez közös érdekünk, és ami még, is, még fontosabb ennél, hogy ez összhangban áll majd az értékeinkkel, a fair nyitottság elveivel, a szociális igazságosság elvével, a szabadvállalkozás elvével, és ezek nem olyan értékek, amelyek a régi szép időkben léteztek, csak ezeket az értékeket meg szeretnénk tartani. El szeretném mondani, hogy a Task Force eh, elindítja a tárgyalásokat, készek vagyunk. Köszönöm a figyelmet. President. Köszönöm, elnök asszony. Most meghallgatjuk a frakciók véleményét. Néppárttal kezdjük. McAllister képviselő úr, öné a szó. Minut. Két perce van. Mr. President, lady... Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ez a mandátum tervezet, amelyről ma beszélünk, ez az első munkája az újonnan létrehozott EU-Nagy-Britannia koordinációs csoportnak, úgy mint elnöke ennek a csoportnak szeretnék közvetlenül mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához a nagyon rövid idő alatt. Véleményem szerint jók az eredmények, kiegyensúlyozott ez az állásfoglalás indítvány, kilenc nappal azután született ez meg, hogy Michel Barnier előterjesztette a mandátumtervezetet. Szólunk a jövőbeli EU-brit kapcsolatok tartalmáról és építményről is. Három fő elemről szeretnék beszélni. Először is a helyes működése a belső piacnak, annak integritása, a vámunió, illetve a négy szabadságjog megőrzendő. Másodszorban egy harmadik ország nem rendelkezhet ugyanolyan jogokkal és előnyökkel, mint az Európai Unió egyik tagállama. Harmadsorban pedig egyenlő játéteret kell teremteni, ez egy általános prioritás és előfeltétele minden további megállapodásnak, amit kötünk. Nem szabad és nem fogunk egy olyan versenybe beleszállni, amely lefele mutat. Ahogy von der Leyen asszony is elmondta, partner segre kell törekednünk, amely túlmutat a kereskedelmen, és amely eddig még nem látott hatájában, amely magában foglalja a környezetvédelmet, a klímavédelmet, a halászatot, a, a, a közlekedést, űrkutatást. Készek vagyunk arra, hogy egy új partnerséget hozzunk létre, nulla tarifával, nulla dömpinggel, ugyanakkor az Egyesült Királysággal kötendő szabadkereskedelmi megalapodás nem lehet teljes mértékben egy gödrékeny kereskedelem. Nagyon fontos mindaz, ami az állampolgárok jogához kötődik, vagy ami az ír jegyzőkönyvhez kötődik. Michel Barnier munkáját mindenki nagyra értékeli itt, és megmutatta már az első ülésünkön azt, hogy az Európai Parlamentet a folyamat minden szintjén teljes mértékben tájékoztatni kívánja. Köszönöm. García Pérez elnök úr, a Szocialista és a Demokrata frakció nevében három és fél perce van. Köszönöm, elnök úr. A Szociáldemokrata frakció nevében szeretnénk köszöntet mondani az Európai Bizottságnak, és különösen Bárnyi úr csapatának, erőfeszítéseket tettek, hogy kidolgozzák az iránymutatásokat a jövőbeni EU e Egyesült Királyság kapcsolatra vonatkozóan. Az parlament állásfoglalásával egy fontos üzenetet mondunk. A jövőbeni kapcsolat ambíciója a brit kormánytól függ, hiszen ők kell, hogy elfogadjanak közösségi szabályokat a szociális, munkaügyi, fiskális és környezeti területeken. Az Egyesült Királyság harmadik országá vált, elvesztette az összes tagsági jogát. Ugyanakkor az átmeneti időszak végéig semmi nem változik. 11 hónapunk van. Egy komplex megállapodást kell végig tárgyalnunk. Ez az új társulásnak a kialakításában az kell, hogy legyen az elvünk, hogy soha semmi nem lehet előnyösebb, mint egy EU tagság. A szociáldemokrata frakció számára fontos egy átfogó megállapodás megkötése az Egyesült Királysággal. Minél több akadályt mozdít el az Egyesült Királyság, annál könnyebb lesz ambiciózus megállapodást kötni. Viszont, hogyha az Egyesült Királyság egy ö, olyan játéktéren akar maradni, ami tisztességes feltételeket biztosít, akkor mindkét oldalon megfelelő feltételeket tudunk biztosítani az, állás, az állampolgárok számára. Mi készen állunk arra, hogy ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodást javasoljunk vámok nélkül, korlátok nélkül az áruk és szolgáltatások egységes piaca tekintetében Fontos az igazságügyi együttműködés, a biztonsági és a védelmi együttműködés, a kétoldalú megállapodások, aztán a halászat, közlekedés, energia, pénzügyi szolgáltatások területén is lépnünk kell. De az ajánlatunk az nem lehet ingyenes. Hadd mondjam ki egyértelműen, az Egyesült Királyságnak tisztességes versenyt kell garantálnia. Az európai flottákat be kell engedélye a vizeire, és az Európai Emberi Jogi Bíróság ítéleteit be kell, hogy tartsa. Mert egyébként azt fogjuk kérni, hogy Spanyolországnak lehessen meg az utolsó szava, itt a Gibraltar témájában is. Egyébként ez ratifikálásra is került a bizottság részéről. A tárgyalások sikere attól függ, hogy sikerül-e elérnünk azt, amit eddig is mondtunk, az egységességet. A bizottság az egyetlen tárgyaló fele az Egyesült Királysággal, a parlamentet teljes mértékben be kell, hogy vonja, ugye, hiszen a parlament adja meg a végső szót, a végső engedélyt a megállapodáshoz. Közösen sikerült eddig megvédenünk az egységes piac integráltságát és a négy szabadságjogot, beleértve az állampolgárok szabad mozgását is. Ne felejtsük el, hogy mindenek az alapját olyan értékek képezik, amelyek pont az ellenkezői, mint amit néhány Egyesült Királyságbeli vezető hangsúlyoz sajnálatos módon. A jövőbeni kapcsolat tekintetében kötelességünk, hogy megvédjük a demokratikus elveket, az alap szabadságjogokat, amik lehetővé tették azt, hogy az európai építkezés haladjon. Köszönöm. Renew Europe frakció nevében Loázó asszonyja a szó, másfél perce van. Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból, mi pedig úgy döntöttünk, hogy ezt megerősítjük. A kapcsolatunk jövőjéről szóló viták nagyon élesek lennek. Mi a britek választását tiszteletben tartjuk nem csak azt, hogy kilépnek az Európai Unióból, hanem az egységes belső piacból és a Vámunióból. Ez egy radikális döntés, de tiszteletben tartjuk. Nem szabad a következményeket alul beselni, és meg fognak kapcsolataink jelentős mértékben változni. Szövetségesek, szomszédok vagyunk, és az első partnerei vagyunk Londonnak, ami a kereskedelmi kapcsolatokat és emberi kapcsolatokat életi látnunk kell az iránytúlt előttünk. Nagyon fontos, hogy közösen oldjuk meg ezeket a kérdéseket, a kibertámadásokat, a terrorizmus elleni eh, különbségeket, hiszen a vírusok sem, vírusokat sem érdeklik a határok. Tehát az új kihívásokat együtt kell kezelnünk, hiszen ha nem így tesszük ezt, akkor mindannyian vesztesek vagyunk. Szoros partnerek vagyunk, megbízható partnerei egymásnak de erőteljes meggyőződéseink is vannak, és ezekhez ragaszkodunk. És a Brexit ezt nem kérdőjelezheti meg. Igen, magas szintűek a standardjaink, a fogyasztók, a magánélet és a munkavállalók jogai védelméje területén. Nagyon fontos, hogy ezeket alkalmazzuk a földgolyó megvédése érdekében is. Csak akkor lehetünk győztesek, ha közösen folytatjuk ezt a küzdelmet. Támogatjuk a tárgyalásokat, korábban nem látott partnerségi kapcsolat van kialakulóban, tehát nagyon fontos, hogy az, a másik fél is olyan feltételeket alakítson ki, amelyek nem léteznek más megállapodásokban. Hiszen az Egyes Királyság nem Dél-Korea, nem Szingapur, nem Kanada, nem Japán, hanem sokkal közelebb van, eh, sokkal eh, szorosabb partnerünk. És nagyon fontos, hogy a Brexit ne eh, tegye tönkre azokat a kapcsokat, amelyek évek, évtizedek óta léteznek közöttünk. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Az ID frakció nevében Koffort képviselője a szó. Egy perce van. Tak, formand. Briterne er og bør... Köszönöm szépen, elnök úr. A britek mindig is jó barátaink voltak, és azok is maradnak, továbbra is szövetségeseink, együttműködő partnereink maradnak. Mi figyelembe veszük azt, hogy a britek önmaguk akarnak dönteni arról, hogy kit engednek be saját országukba. Mi szoros együttműködést szeretnénk a britekkel. A kereskedelemben fontos az számunkra, Dániel számára is, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatokat tartsuk fenn. Dánia az EU elődjéhez azért csatlakozott, hogy az EU-val kereskedhessünk. Pontosan így kell eljárnunk. Úgy gondolom, hogy érthető ez a dolog, és remélhetőleg sikerül majd a britekkel egy olyan megalapodást elérni, amelynek során a Brexitet úgy tekintjük, mint egy meghosszabbított együttműködést, amely előnyös a britek számára és számunkra is. Az együttműködésre kell törekedni a józanész kapcsán, a közjó érdekében, és eh, nem pedig az EU föderalizmust kell ö, eh, támogatni. Köszönöm, Lambert elnök úr, a zöld frakció nevében kettő perc van. Kedves kollégák, két tényt szeretnék eh, közölni. Az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót a földrajz összeköti, ez nem változik, és ezért közösek az érdekeink, és a lehető legbarátibb kapcsolatot kell kialakítanunk. Második, az Egyesült Királyságban nem mindenki angol nacionalista. Az EU-nak nagyon sok barátja van az Egyesült Királyságban, és ezt ne felejtsük el. Kereskedelem területén ugye mondanak az ambíciójunk. Az Egyesült Királyság maximális hozzáférést kér az európai piachoz, de nem akarja betartani azokat a szabályokat, amelyeket az EU előír. Ezért mindenkit arra kérek, hogy legyünk kreatívak ezen a területen. El is magyarázom, mire gondolok. A szabadkereskedelmi megállapodások általában azt szolgálják, hogy megfelelek legyenek a munkapiaci előírások, adózási stb. előírások. Meg kell ragadni a szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségét, hogy pont ennek az ellenkezőjét el tudjuk érni, mert most teljesen egymáshoz igazodnik a versenyterületen a két területnek a előírás rendszere, de azért gondolok az adatvédelemre, szociális területekre, az EU-nak sokkal ambiciózusabbak a szabályai, mint az Egyesült Királyságnak. De vannak olyan területek, ahol az Egyesült Királyságban például a környezeti területen ambiciózusabbak a szabályai, vagy akár a bankszabályozáson. Tehát az új megállapodásban egy olyan szabályt tudnánk meghatározni, amelyben a két partner azt várja, hogy azt vállalja, hogy mindig az ambiciózusabb szabályt alkalmazza, ami jobban védi az egészséget, a magánéletet, a jövedelmet, a munkahelyi feltételeket, a környezetet. És akkor így fölfelé tudnánk lépni az EU és az Egyesült Királyság területén is ezen szabályok tekintetében és nagyon sok állampolgárunk szeretné, hogy ilyenfajta szabadkereskedelmi megállapodást kössünk. Egyébként hasonlóról fogunk tárgyalni hamarosan a vietnámi megállapodásról szóló eszmecsere során is. ECR er frakció, Epping képviselő, másfél perce van. EU e-, e és Nagy-Británia egy szabadkereskedelmi megállapodást szeretne kötni. Formálisan el kellene fogadni jogi szabályokat, viszont van egyfajta gondolkodásmód is, amely különböző a csatorna két partján. Minden bürokrácia saját szabályaihoz ragaszkodik, ezeknek szent státuszt ad. Az EU bürokráciája nem különbözik azoktól a szabályoktól, amiket a kínai birodalomban alkalmaztak korábban. A brit megközelítés más, birodalom volt sokáig, brit magabiztos, amiatt, hogy még mindig egy birodalom. A birodalom nem akarja magát alávetni egy másik birodalomnak, ezért elhagyta e, azt. Az Európai nem szabad keserűnek lennie a Brexit után is az állampolgárainkat kell előtérbe helyezni, az EU-nak pragmatikusnak kell lennie, nem kell a szabályokra koncentrálnia, inkább a közös érdekekre és nem pedig a rossz érzésre kell koncentrálnia. A jelenlegi brit kormány a legstabilabb Nyugat-Európában öt évre kapott egy nagy többséget, ki tudja ezt elmondani. A, nem szabad azonban a divide and rule, az osz meg és uralkodj erősségét sem, az eredményeket csak politikai akarattal lehet elérni, hogy szeretnénk sikeresek lenni. Ez az állásolás kiindulópont a tárgyalások szempontjából. Bárnyi úr, ön tapasztalt tárgyaló, remélhetőleg sikerül majd mindkét gondolkodásmódot egyesíteni, amit a e, csatorna elválaszt. Köszönöm. GUE frakció nevében Sirdeván elnök úr kapja a szót, Mártin másfél percet van. Köszönöm szépen, elnök úr, ami a jövőbeni kapcsolatok kialakítását illeti az Egyesült Királyság és az Európai Unió között illeti. Nem csak arról van szó, hogy a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatokat hogyan alakítjuk, sokkal többről van szó az Európai Unió jövőjéről. Ne értsen félre, ez nem az utolsó szakasza ennek a játéknak. Ez azonban jelentősen megváltoztathatja a felállást, ez tárgyalások vége arról is dönteni fog, hogy a, mely a kedvezőbb modell. És ebből a vitából egy központi aspektus hiányzok. Nem a gazdaság, kedves kollégák, az a tényező, amely meghatározó, hanem a polgárok, az úgynevezett egyszerű emberek, akik dönteni fognak arról, hogy melyik a jobb modell. Ezt tanította meg a Brexit számunkra a mandátum, amiről most beszélünk, éppen ezért az Európai Unió lakosságának érdekeit és a brit lakók érdekeit nagyon fontos előtérbe helyezve Beszéltünk a fogyasztói, fogyasztóvédelemről, a munkajogvédelméről senki nem szeretne rosszabb munkafeltételeket, kivéve azokat, akik ebből profitálnak, ezek nem a munkavállalók, hanem a munkáltatók. Szeretnénk a demokratikus ellenőrzést valósítani a tárgyalási folyamatban. A mandátum nagyon sok más aspektusát kritikusan látjuk, például a katonai együttműködést, a pozitív kapcsolatokat a NATO-val, a titkosszolgálatok együttműködését, a kemény Brexit még mindig lehetséges, de ez senkinek nem érdeke. Mindegyik frakciót meghallgattuk, és most meghallgatjuk a többi felszólalót. Hansen úr, másfél perce van. Köszönöm, köszönöm elnök úr. A Brexit költségei felhalmozottak az Egyesült Királyság kapcsán 47 éve. Mindez megerősíti azoknak a az elképzelését, akik ebben meggyőződtek. Az Egyesült Királyság az egyik legdinamikusabb gazdaság marad a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság tagjaként el szeretném mondani azt, hogy a szabad kereskedelmi megállapodásokon túlmutat, amelyet az Európai Unió eddig kötött. Szeretnénk szabad kvótákat biztosítani, ez azonban a másik oldalról is hasonló standardokat előfeltételez. Az level playing fieldet, az egységes feltételeket mindenki számára biztosítani kell. Most egy átmeneti időszakban éltünk, éppen ezért a parlament számára egyértelmű az, hogy amikor európai jogokról van szó, akkor egyetem mindenben, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás területén nagyon fontos a korábbi feltételeket tartani, és a napi rendet tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket, és Önökön keresztül 440 millió európai honfitársunkat, a következő hozzászólónk Szilva Pereira képviselőtársunk az SND frakcióból Elnök úr, egy nagyon fontos állásfoglalásról beszélünk most. Politikai iránymutatásokról beszélünk az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolata tekintetében. 21 oldal, 103 bekezdés, de talán a legfontosabb a előlap, a vezetők aláírása a legfontosabb frakciók részéről ez azt mutatja, hogy nagy többség támogatja ezt az állásfoglalást, és azt is mutatja, hogy mennyire egységesek vagyunk, amikor védeni kívánjuk a közös elképzeléseinket, a közös érdekeinket. A tagállamokat szeretnénk fölhívni arra, hogy tegyék ugyanezt meg, hogy utasítsanak el bármilyen kétoldalú tárgyalást, és tömbként, blokként a bizottsággal és Barnier úrral együtt folytassuk le ezeket a tárgyalásokat egyetemen fogalmazunk a tekintetben, hogy mit akarunk elérni. Egy egészséges, ambíciózus, megalapozott stratégiai, gazdasági, kereskedelmi együttműködést. Azt is kimondjuk egyértelműen, és hangsúlyozzuk, hogy mi nyílt, de tisztességes versenyt kívánunk, megfelelő azonos feltételek szerint, és nem engedünk az európai környezetvédelmi, szociális, munkavédelmi, fogyasztói jogi, biztonsági magas szintű szabályok tekintetében. Az Egyesült Király, Királyság kormánya részéről hallottuk, hogy ezek közül néhány szabályt el akarnak utasítani, de mindennek következménye kell, hogy legyen a tekintetben, hogy az Egyesült Királyság milyen módon fér hozzá az EU piacához. Végül szeretnék arra emlékeztetni, hogy a jövőbeni gazdasági kapcsolat első pillére már szerepel a kilépési megállapodásban. Ez Észak-Írországra vonatkozik, a határellenőrzésre az ír tengeren. Úgyhogy várunk egy új jövőre vonatkozó megállapodást, de azt is biztosítanunk kell, hogy a meglévő kilépési megállapodás... Péter képviselőtársunk a Renew Group-tól. Er, øh, Köszönöm, elnök úr. Szomorú nap, amikor egy ilyen nagy ország úgy dönt, hogy kilépett, számukra is szomorú, és számunkra is szomorú. Ugyanakkor jó és erős dolog, hogy az az állásfoglalás, amiről ma tárgyalunk, az annyira átfogó, és annyira nagy többséget tudott maga mellé állítani az Európai Parlamentben, hogy ez szignifikáns. Ez egy fontos politikai jelzés. Itt az Európai Parlamentben tisztességes szabályokat kívánunk felállítani a jövőbeni együttműködés tekintetében azonos feltételek mellett. Miért? Hogyha alacsonyabb környezeti, klíma, fogyasztóvédelmi standardok szerint versenyzünk, az negatív, az nem megfelelő. Nem jó, hogyha adóversenybe kezdünk, és nem jó, hogyha az Egyesült Királyság teljes mértékű hozzáférést kíván az egységes piachoz, és ugyanakkor nem akarja betartani azokat a szabályokat, amelyek itt érvényesek az EU egységes piacával nem játszhatunk, meg kell, hogy védjük a vonatkozó szabályokat, feltételeket. Röviden. Nagy kihívást jelent majd a halászat témája. Itt nagyon sok munkahely forog nagyon sok embernek a megélhetése függ a halászattól. A jövőbeni halászati megállapodás nem szabad eh, elszigeteltnek tekinteni, és eh, külön tekinteni az általános eh, megállapodástól. Nehéz lesz a tárgyalássorozat, az alapok jók, mindenkinek az előnyre szolgáló megállapodást akarunk ütni. Képviselő úr az ID-tól. Oui, nous devons bien sûr avoir une relation privilégiée avec le Royaume-Uni. Privilegizált megállapodást akarunk az Egyesült Királysággal, közösek a történelmi gyökereink, de ez nem jelenti azt, hogy mindenben engednünk kell. Bárnyi úr néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy az összes vámot, összes kvótát meg kell szüntetni. Ez azt jelenti, hogy teljes szabadkereskedelem valósulna meg. Lambert úr is hasonlóról beszélt az előbb. De hát a szabadkereskedő megállapodásról kötünk megállapodást a világon mindenkivel, például a Vietnámról fogunk beszélni hamarosan. Ugyanakkor az Egyesült Királyság nem része a Vámuniónak, harmadik országá vált, úgyhogy nagyon fontos, hogy a egész világból érkező árunak ne nyissuk meg a kapuinkat, hiszen sokszor ezek nem tartják be a szabályainkat, és a rossz minőségűek a forgalom 30%-a francia halászat tekintetében az Egyesült Királysághoz kapcsolódik, ugyan a hasonlóan magas szintű az Egyesült Királyság érdekeltsége a halászat területén az EU-val fönnálló kereskedő kapcsolatok tekintetében. Gazdasági területeken azt kell elérnünk, hogy megvédjük a fogyasztóinkat, a dolgozóinkat, a halászainkat, és a, meg kell változtatni ezeket a mostani modelleket hozzászóló Köszönöm szépen, elnök asszony, őszinte leszek, nagyon különleges ez a pillanat, mert ez az első alkalom, hogy úgy beszélünk a Brexitről itt, hogy nincsenek már itt a brit kollégáink, és eh, aki, azokat, akik ott ültek azon az oldalon, mindenki hiányzik kívülök. Nagy megtiszteltetés volt számomra az, hogy Edinburghban lehettem Erasmus diák, még mindig otthon érzem magam ma ott. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a jövőre vonatkozólag is erősítsük a kapcsolatainkat. Nagyon fontos a kereskedelem szempontjából ez, de hogyha szeretnénk erős alapokat képezni, akkor más kérdéseket is meg kell vizsgálnunk. Pontosan ezért Szeretném, hogyha az Egyesült Királyság az Erasmus programban maradna. A fiatalok nem szavaztak a Brexitre, és hiba lenne elvenni tőlük azokat a lehetőségeket, amelyekkel én élhettem, és mások is a Brexit előtt. Pontosan ezért, hogyha szeretnénk erős kapcsolatokat képíteni a jövőben, az Erasmus programra kell törekednünk az Egyesült Királysággal, meg kell építeni a hidakat ahhoz, hogy visszatérjenek a hozzászóló képviselőtársunk az e köszönöm szépen az állásfoglalási indtvány kapcsán támogatható. Két dolog van, amely engem aggaszt, és ez pontosan a tárgyalásokra vonatkozik nincs nagy optimizmus a Brüsszel, se London részéről. Egyértelmű, hogy egy harmadik ország nem rendelkezett olyan jogokkal, mint az EU-s tagállamok, viszont az Egyesült Királyság nem csak egy a sok harmadik országok közül, ez egy nagy európai ország, amely történelmileg, gazdaságilag, biztonsági megés szempontjából is kötődik a többi európai országhoz. A 40-es években Nagy-Británia volt az, amely Lengyelország mellett próbálta az európai értékekért küzdeni. A közös kapcsolataink korábban jók voltak. Na, nagyon fontos, hogy a tárgyalóink ezt ne felejtsék. Következő hozzászóló Villanueva képviselő asszony a GUE-tól. Köszönöm, elnök asszony. Az Egyesült Királyság kilépése megnyitja azt a lehetőséget, hogy ne ismételjük meg a korábbi hibákat, gyűlöletbeszéd, bizonytalanság, ezek mind problémásak. Az európai projekt lényege a haladás, a szolidaritás kell, hogy legyen és a sikertelen modelleket nem szabad újra megismételnünk. Most azért vagyunk felelősek, hogy az emberek, az állampolgárok jogait biztosítjuk, az Egyesült Királyságban élő emberekét és Jelenleg több mint 40 ezer spanyol él az Egyesült Királyságban. 15 ezer személy minden nap átmegy a Gibraltári határon, és még mindig bizonytalan ott a helyzet. Határozottan kell harcolnunk a szociális és fiskális dömping ellen. A állásfoglalás tartalmának nagy részével nem értünk egyet külpolitika, védelmi politika. Szerintem meg kell, hogy változtassuk ezeket a pozíciókat, és nem szabad, nem a szankciókat kell hangsúlyozni, hiszen azt az emberek fizetik meg. A parlamentben együtt fogunk dolgozni azért, hogy megerősítsük a fogyasztói, állampolgári, politikai jogokat, és el kell, hogy kerüljük, hogy más érdekeket szolgáljunk presidente il testo che voteremo. elnök asszony az a szöveg amiről szavazni fogunk mutatja hogy twenty seven ország mennyire egy, egységesen támogatja michel barniert azért hogy a tárgyalások során védje az érdekeinket meg kell védeni a belső piacot. Az Egyesült Királyság nem léphet ide be, mint egy trójai falu, anélkül, hogy tiszteletben tartaná a mi szabályainkat, a standardjainkat. Garantálnunk kell az állampolgárok és a vállalkozások jogait az európaiak egészségét is biztosítani kell. Meg kell akadályozni, hogy olyan mezőgazdasági és élelmiszeripari áruk jöjjenek be, amelyek nem védik a mi egészségünket, illetve a mi minőségünket. Mi olaszok vagyunk, parmigianot és nem parmezánt akarunk enni. Az állampolgárok jogait Védeni kell például a dokumentumok védelme tekintetében az online területen is, aztán halászat, űr, energia, fontos területek, aztán az írországi érdekek, a gibraltári kérdés, és természetesen fontos a terrorizmus elleni védelem is. El kell, hogy kerüljük, hogy az Egyesült Királyság egy európai Szingapúrra váljon, ahol például nincsenek erős pénzmosás elleni szabályok. A kapcsolatok legyenek egyre pozitívabbak Londonnal, kiléptek az Európai Unióból, de Európában bemaradtak. Zászoló Lange képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állásolási indítvány azt mutatja, hogy készek vagyunk a tárgyalásra. Úgy vélem, hogy képesek is leszünk kilenc hónap alatt arra, hogy megszervezzük ezt a megállapodást, mert különböző, külön, másképpen két partner lesz, aki közelít egymáshoz, de különböző standardokat alkalmaz. Most már van egy harmonizált rendszerünk, és el kell döntenünk azt, hogy mennyire fogunk egymástól eltávolodni. Ilyen értelemben ez egy kicsit kényelmesebb tagyalási kiindulópont. Általában a vám kérdéseket kell figyelembe venni, a, a vámmentesség közös célunk, erről lehet tárgyalni, biztosítani kell azt, hogy a brit termékek, amelyek Európába érkeznek, azok tényleg brit termékek, és nem olyan termékek, amelyeket Nagy-Britannián keresztül hoztak be más országokból az Európai Unióba. Másodszorban standardokról is szó van, termékek standardjairól, szolgáltatások standardjairól, erre már vannak szabályok, például a fogyasztóvédelem területén, az egészségügyvédelem területén, az SPS standardok, ezeket nem is fogjuk érinteni. Úgy gondolom, hogy itt könnyű lesz egymással megállapodásra jutnunk. A harmadik pillér azonban már nehezebb lesz. Természetesen vannak olyan szabályok, amelyek a kereskedelemre vonatkoznak, amelyekről beszélni kell azért, hogy ne legyen versenytorzulás. Például a kérdés, az azonos munkavállalói jogok kérdése, a hasonló, ugyanazon környezetvédelmi szabályok kérdése, az állami támogatási szabályok, ez nagyon fontos, és egy harmonizált adó kulcs kérdése, mert különben versenytorzulás lesz. Ezt nem lehet megengedni, hogyha versenytorzulás lesz, akkor a vámokat be kell vezetni, hogy ezt kiegyenlítsük. Abszurd az, hogy a csatorna másik partján lesz majd egy dömping sziget, hozzászóló garicano képviselőtársunk a uh, your csoportból. köszönöm elnök asszony! az Egyesült Királyság uh, számára is egy új gyümölcsöző kapcsolatot kell, hogy kialakítsunk, de nagyon egyértelmű üzenetet kell, hogy megfogalmazzunk az Egyesült Királyság számára. A parlament nem engedi meg az Egyesült Királyságnak, hogy adóparadicsomá váljon, vagy pedig egy pénzmosó gépé váljon itt Európa partjainál. A állásfoglalás 21-es cikke azt mondja, hogy erősen hiszünk abban, hogy az Egyesült Királyságnak az adózási, adó, pénzmosási szabályokat be kell, hogy tartsa, beleértve az adózásra kapcsolatos információcserét és az adó elkerülésre vonatkozó szabályokat is. Aztán a brit tengeren túli területek, Bermuda, Kajmán-szigetek, Bridget, Virginia és egyéb szigetek, ahol mm, nagyon alacsonyak, vagy nincsenek adók. Barnier úr, ez egy létkérdés Európa számára, hogyha az adóelkerülést és a pénzmosást megengedjük csak itt a Európa partjainál, akkor a mi életmondunkat kockáztatjuk, és szerintem a tárgyalások számára során ez kell, hogy a Köszönöm, elnök asszony. Képmutatást látok itt. Persze az állásfoglalás szövege valószínűleg nagyon jó. De a brüsszeli parlament, ahol két héttel ezelőtt találkoztunk, ott még nagyon sokan sírtak itt maguk közül, és skizofrén ez a viselkedés, a bizottság elnöke is olyan szavakat mond, hogy barátok, barátok, barátok, akit három éven keresztül meg akartak alázni, le akartak alázni. Már sokkal előbbre lennénk, hogyha valaki nem tett volna úgy, mint hogyha a Brexit nem következne be, hogy rosszul döntöttek a brit polgárok. Standardokról beszélünk, de holnap egy ázsiai országgal kötendő kereskedelmi megállapodásról döntenek, olyan standardok tekintetében, amelyek távol állnak attól, amit a britektől várnak el. Egyesült Királyságról is, vagy az Egyesült Államokról is beszélhetnénk. Hallgassák meg azokat a gyártókat, akik exportálnak az Egyesült Királyságba. Mi egy csomó időt elvesztegettünk, és ez kárt okoz, és ez az önök felelőssége. Képviselőtársunk az ICR-tól. E Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A bizottságnak kell most gyorsan és józanul, pragmatikusan tárgyalnia, meg kell felelni az Európai Bizottság széles körű mandátumának. Teljes mértékben bízunk Michel Barnier-ben, aki eddig is kitűnő munkát végzett. A cél az az, hogy egy teljesen átfogó kereskedelmi meglabadást hozzunk létre akadályok nélkül, amelynek során a mi határainkat figyelembe vesszük, és intenzív megállapodást hozunk létre, de a megállapodásban a védelem, halászat, biztonság kapcsán gondolunk mindenre, és azt kérem a bizottságtól, azt kérdezem a bizottságtól, hogy valóban fel akarják-e mondani az Egyesült Királysággal az északi tengeri energia együttműködést, ez, len, ez hibás lenne. A másik dolog pedig az, hogy a 21. században a kék gazdaság területén nagyon is együtt kell működnünk, mert ez az óceánok évszázad lesz. Rászoló Solc képviselőtársunk a GUE-tól Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk azt, hogy nagyon sok aspektusa van a kapcsolatainknak nagy britanniával amit rendezni kell. Ez a feladatunk, és az állampolgároknak megfelelve kell ezt megtennünk, figyelembe véve a kulturális gazdasági dimenziót. Nem igazán egy hogy meglepadásról van szó, hanem egy igazságos és bevonó gazdasági kapcsolatokról. Nagyon fontos az, hogy nem mindent tudunk úgy rendezni, mint a TTP kapcsán. Az energia, a hálózat együttműködés, a rendőrség együttműködés, vagy a terület együttműködés ellenőrzését nem szabad kivenni a parlamenti ellenőrzés alól. Én azt kérem a tanácstól, hogy legyenek átláthatóak, legyenek demokratikusan elszámoltathatóak, a bizottság bizottság törekvéseinek annak ellenére, hogy az ENSZ céljait, a párizsi együttműködést is itt belevegyék. Meg kell védeni a környezetet, a termékvédelmet, és az Európai Néppártól González képviselő úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony amikor megszervezték a Brexitet, az azért volt, hogy kilépjenek, ne azért, hogy maradjanak be másképp. Az Egyesült Királyság úgy gondolja, hogy több előnye van annak, hogyha kint vannak, mint ha bent maradnak. Három évig panaszkodtunk amiatt, hogy ki akarnak lépni, de most már nem eshetünk bele ebbe a nosztalgikus hibába most már harmadik országá vált, ugyanúgy kell tárgyalni velük, mint más harmadik országgal. Védjük meg a sajátjainkat, védjük meg a Gibraltár gyarmatosítását, hogy az ne legyen egy adóparadicsom. Védjük meg a halászainkat, akiknek napról napra az életüket kell kockáztatniuk azért, hogy a mindennapi kenyeret megkeressék. Védjük meg a gazdáinkat, a termékeinket, Hogyha a brit politik, politikusok harmadik országá kívántak válni, akkor kezeljük őket így, harmadik országként. Az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, és nem lehet egy dél-ázsiai országá, nem válhat itt a kapuinknál. I'm sorry, Mr. Patterson. Elnézést, Peterson úr. Azt hiszem a telefonja még mindig villog, köszönöm. Köszönöm. Picula képviselő, és demokratáktól. Hvala. parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete. Az Európai Parlament egyetemben meg kell határoznia a prioritásait az év végére. El tudjuk-e érni ezt a meglepodást, és milyen fajta meglepodás lesz ez? Hangsúlyozni kell azt, hogy az Európai Unión kívülről nem lehet ugyanolyan jogokat élvezni, mint az EU-n belül. Mindenképpen a négy szabadságra kell támaszkodni, az EU állampolgárok jólétére, jogaira, és ez nagyon fontos. Főként a külpolitika védelem területén remélem, hogy az Egyesült Királyság, amely a NATO tagja és a Biztonsági Tanács állandói tagja támogatni fog bennünket, például a, a Irán kapcsán, vagy az atomfegyverek terjedésének megállításában. Az EU-nak továbbra is határozottan kell fellépnie. Úgy gondolom, hogy meg kell köszönni a brit kollégák eddigi munkáját és az hozzájárulásukat az EU standardokhoz. Newton. Öni a szó. Today it is time to start building our future. Most egy új kapcsolatot kell felépíteni a brit barátainkkal. Úgyhogy nézzük meg, mik a közös érdekeink, a közös céljaink, és hogyan lehet ezt a legjobban elérni. Ezért hangsúlyozom, hogy ambíciózus legyen a szabadkereskedelmi megállapodás, amely megfelelő feltételeket biztosít a nyílt és tisztességes versenyhez. Egy harmadik ország természetesen nem élvezheti ugyanazokat az előnyeket, mint egy EU tagállam a piacunk megnyitását össze kell kapcsolni azzal, hogy az Egyesült Királyság felelje meg az EU szabályoknak, standardoknak. Lényeges, hogy az EU továbbra is egységesen lépjen fel. Meg kell, hogy tartsuk magas szintű standardjainkat, egyértelmű állami támogatási verseny szabályoknak kell lennie, és még a nyár előtt ugye a halászati témákat is tisztázni kell. Most már tovább kell lépni, és fel kell építeni az új kapcsolatot. Köszönöm következő hozzászóló david képviselőtársunk az id tól. paní předsedající elnök asszony attól tartok hogy hogy nagyon sokan szeretnék az integrált Európát, itt a buszú kérdése is felmerült, és nem gondolom, hogy autonómiát kellene, hogy kapjon az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyság tagja a WTO-nak, és Európa nem görgethet akadályokat elébe. A közlekedés, mezőgazdaság, de az internet banking idején nem lehet a brit bankok elébe akadályokat hárítani, hiszen mindennek negatív hatása lehet az Európai Unióra. Például az Orosz Föderáció két év után függetlenséget harcolt ki. Nem engedhetjük meg a dumpingot, hogyha nem lépünk, akkor kárt okozunk Európának. Képviselőtársunk az ICR-tól. E Gracias, presidente, señor Barnier, queridos colegas. Acabó. Köszönöm szépen, Barnier úr. Most már kilépett az Egyesült Királyság a közösségi területből, és ezért kereskedelmi megállapodás, gazdasági megállapodás kell kötni velük, amely garantálja az állampolgárok és az országaink jogait, például a spanyol halászok számára, hogy halászhassanak Birit területen, illetve a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek versenyhelyzetét is tisztázni kell, valamint az igazságszolgáltatási témákat. Persze határozottan kell tárgyalnunk, de hát talán kevésbé határozottan, mint amikor valós harmadik országgal tárgyaljunk. Szerintem pontosan most már be kéne fejezni a harcot, és Gibraltárt mentesíteni kell a gyarmati helyzetből, hiszen ez egy spanyol nemzeti területen található brit terület, és itt nem szabad megengedni, hogy tisztességtelen szabályokat alkalmaznak nem szabad a, azt megengedni, hogy a bűncselekményből származó pénzeket tisztára mossák ezen a szigeten. Meg kell szüntetni a gyarmati helyzetét a Gibraltárnak. Tudjuk, hogy ez Spanyolország kormányának a felelőssége, de együttműködést kell elvárni, és tiszteletben kell tartani a nemzeteink méltóságát. Long Danuta Hübner képviselő asszony az Európai Néppártból. Ö, just a second, just a second Uh, Egy pillanat, sajnálom. Flanagan urat nem láttam. Elnézést. Majd a kezdiás során megadom a szót önnek a végén. Sorry, Mrs. Elnézést. Yours. Hübner asszony, jön a szó. Thank you for the second chance. I would like... Köszönöm szépen a második lehetőséget. A pénzügyi szolgáltatások nagyon fontosak a EU-brit kapcsolatok kapcsán. Tudjuk, hogy a szabadkereskedelmi megrapadásokban csak nagyon keveset lehet erről szólni, itt csak különböző prevenciós módszerekről lehet szólni. Nagyon fontos, hogy kiegyenlítő mechanizmusokra van szükség. Az Európai Bizottságnak néhány hónapja van arra, hogy előkészítse ezeket a döntéseket, és a pénzügyi szektornak is tudnia kell, hogy milyen kevés idejük van arra, hogy felkészüljenek a jövőbeli intézkedésekre. Erősíteni kell az ekvivalencia keretet, ez nagyon fontos a pénzügyi kapcsolatok szempontjából. Az ekvivalencia nagyon jó nemzetközi eszköz, amelyel konstruktív együttműködést lehet elérni a brit fegyelőszervekkel, hatóságokkal, és így meg lehet őrizni a pénzügyi piacaink integritását, meg tudjuk védeni a befektetőket, a fogyasztókat. Azt is tudni kell azonban, hogy eh, a sikeres eh, jövőbeli kapcsolatok szempontjából a pénzügyi szolgálatok területén fontos az, hogy a banki uniót kiteljesítsük, és egy igazi tőkepiaci uniót hozzunk létre. Az EU-ban továbbá is lesz felügyeleti eh, önállóság, autonómia, de Nagy-Britániában is az Egyes Királyság nem fogja elfogadni a mi szabályainkat, tehát eh, az Egyes Királysággal szoros kapcsolatokra kell eh, törekedni a pénzügyi szolgáltatások területén, viszont csökkenteni kell a szisztematikus kockázatokat is. Ezért hozzászóló de Castro képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. Grazie, Köszönöm, elnök asszony tisztelt eh, Barnier főtárgyaló úr, az Európai Unió történelmének eh, legsötétebb oldalait követően most már az a feladatunk, hogy biztosítsuk az állampolgárainknak a 45 év alatt eh, az európai integráció során elért szintet, jogokat, szabályokat. Az Egyesült Királysággal kialakítandó kapcsolatunk a szociális, környezeti és verseny szempontjából tisztességes kell, hogy legyen. Ambiciózus kell, hogy legyen ez a megállapodás. Az Egyesült Királyság be kell, hogy tartsa a mi termelési és élelmiszerbiztonsági szabályainkat. A azt el kell kerülnünk, hogy trójai falóként bejuthassanak az egységes piacra olyan áruk, amelyek a fogyasztóink egészségét és az vállalkozásaink lehetőségeit kockáztatják. Ugyanakkor közös kulturális örökségünk van, ezt nem tagadhatjuk, és ebben beletartoznak minőségi élelmiszeripari termékek is. Ezért a mi kiváló termékeink számára az mostani szintű védelmet kell biztosítani. Ezen elvek alapján meg vagyunk győződve arról, hogy a Brexitet követően nem egy vákum következik, hanem Európa egyre erősebb, egyre fenntarthatóbb lesz, és készen áll az állampolgárai védelmére. Köszönöm. Zászló Andrew hughes képviselőtársunk a renew csoportból. Uh, um, köszönöm szépen vegyes érzelmekkel szólok most először hozzá.